Allora. Buonasera, già abbiamo qualche... Kellemes délután, néhány perc késéssel kezdjük, és emiatt vágok bele a dolgok közepébe, üdvözlöm az egybegyűlteket, a tagokat, és különösen ki szeretem emelni a három jelöltet, és elkezdjük az első napi rendi pontot. A napi rend tervezetének elfogadásáról van szó, hogyha nincs hozzászólás, akkor elfogadottnak tekintem a napi rendet. Következik most az eljárás ismertetése a képviselők számára. A bizottság munkája mindenki előtt nyitva áll a 204-es cikk értelmében. A petíciós bizottság hat jelölést kapott Európai Ombudsmani posztra. Ez közül három elfogadható a pályázat feltételének szerint Mai napon meghallgatjuk a három érvényes pályázatot. ABC sorrendben fogjuk meghallgatni őket. Először Vittorio Bottoli, majd Nikiforos Diamanduros, majd Pierre-Yves Monet következik egy órát kapnak a jelöltek, és ez alatt bemutathatja a saját pályázatát, illetve válaszolhat a képviselő kérdésére. 15 perces bevezető lesz, majd egy első kérdés forduló. Meg fogom adni a szót a kollégáknak, a tont módszert követve aztán majd 15 perc lesz a Catch the Eye eljárás alapján. A petíciós bizottság honlapján napok óta megtalálhatták önök a különböző információkat az eljárásról, illetve a kép jelöltek életrajzáról is találtak néhány adatot, a kérdéseket is megtalálják, illetve az ezekre e, beadott válaszokat. A mai napon tehát elkezdjük ezt az audíciót, és rendelkezünk már néhány információval ezekből az előzetes anyagokból. Az e, meghallgatás végén a mai napon a bizottság egy véleményt fog kiadni, és ezt továbbítjuk a parlament elnökségéhez, és így fogunk eljárni, majd az elnökség foglalkozik azzal, hogy mikor kerül majd sor a végleges választásra az Európai Parlament által. Ha nincs további hozzászólás, és nincs ellenvetés, akkor én megkezdeném a meghallgatást, és ide szólítanám az első jelöltet, Vittorio Bottoli urat kérem. Non c'è. <laughs> Nincs itt. Igen, hamarosan érkezik bizonyára. Nem arról van szó, hogy visszamondta a jelölést, visszavonta a jelölését, itt is van. Üdvözlöm! Akkor néhány percet kap, azért, hogy kényelmezze magát. És megerősítem, hogy Bottoli úr egy 15 perces bemutatkozáshoz kap időt, majd utána kezdődik egy kérdés felelet szakasz. Öné a szó, parancsoljon, Botoli úr. Tisztelt elnök asszony, tisztelt petíciós szakbizottságbeli eh, képviselők, először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak azért a lehetőségért, amelyet az első szelekciós kör után eh, nekem kínáltak, megjelenik ölök előtt. Ez a bevezető szándékosan rövid lesz majd. Tapasztalatom alapján ugyanis tudom, hogy a vita, a vita a leghatékonyabb módja annak, hogy témákat körbejárjunk, amelyeket önök fognak megválasztani, annak érdekében, hogy jobban értékelni tudják azt, hogy ki ül önök előtt. És talán így tudunk eh, több időt szakítani olyan egyéb kérdésekre, amelyeknek önök érde, arra érdemesnek tartanak. Az emberi jogok eh, történelmének tanulsága, ez, e, e, erre tanítom a hallgatóimat is. Önök az Európai Parlament eh, képviselőiként, illetve ezen szakbizottság tagjaiként közelről ismerik az emberi jogok nem jogi úton történő védelmének kérdését. Ezt egy független, könnyen hozzáférhető és soft ellenőrzésnek számító közigazgatási elemnek tekintjük. Önök megkapták az önöletrajzomat, és az, hogy én most itt lehetek önök előtt, ez azt jelenti, hogy ezt adekvátnak találták. Minden egyéb tisztázás céljából állok a rendelkezésükre. Mindezeken túl már írásban válaszoltam néhány konkrét kérdésre releváns témakörökben. Válaszaim tükrözik prioritásaimat, mely célja az, hogy az ombudsmani eh, feladatok betöltését javítani lehessen, és eh, hogy az ombudsman a lehető legnagyobb láthatóságot, eh, figyelmet kapja, de van egy olyan koncepció, mely alapvető fontosságú, és éppen ezért ismétlésre szorul. Az emberi jogok hivatalos elismeréséről van szó amely minden tagállami alkotmánynak része. Önmagában ez nem elegendő az ilyen jogok biztosítása céljából. Tulajdonképpen ez a védelem, és most egyértelműen az ombudsman által garantáltra gondolok, nos, ez nem ugyanolyan minden tagállamban. Sőt, egyes régiókban is más és más és éppen ezért evidens diszkrimináció mutatkozik egyes országok, egyes régiók között. A legutóbbi Európai Ombudsman intézmény találkozón Firenzében egy aggasztó tendenciát véltünk körvonalazódni, körvonalazni. Egyes ombudsmanok Európában egyes ombudsmanok szerepét, szerepkörét a jogszabályok alapján felszámolták, másokat meggyengítettek, egyeseket emberi és pénzügyi erőforrás szempontból meggyengítettek, visszaszorítottak. Nos, ez olyas valami, amit sok ombudsman régóta ismernek, tudatában van. Két kérdést kell eh, megválaszolnunk ennek kontextusában. Egyrészt, az ilyen negatív tendenciáknak mi az oka? Másodszorban, mit lehet és mit kell tennie az Európai Ombudsmannak eh, ennek probléma kapcsán? Ami az első problémát illeti, annak okait illetően, hogy miért történik mindez, azt hiszem, hogy ez mindenki számára világos, aki emberi jogokkal foglalkozik, illetve naponta kapcsolatban van a közigazgatással. Fel kell ismernünk azt, hogy a parlament, illetve a helyi regens önkormányzatok olyan struktúrák, amelyeket a nép hoz létre annak érdekében, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, azokat, amelyek szükségesek az, az ország működtetőséhez, illetve az ország jólétéhez. De amikor ezek a posztok létrejönnek, ezek a struktúrák önálló, gyakorlatban autonóm szervezetekké válnak, bizonyos univerzalitás mentén. Ebben az esetben már nem a nép kezében levő eszközökről van szó, hanem a nép válik ezen struktúrák fejlődésének, fejlesztésének eszközévé. Más szóval, a vezető réteg úgy tűnik nem tudja elvégezni alapvető feladatát, ellátni alapvető feladatát, vagyis azt, hogy delegált, instrumentális testületként eleget tegyen a lakosság igényeinek, a szuverenitás rendjébe illeszkedő testületként. Ami második pontot illeti, valamilyen orvoslatot erre is találnunk kell tulajdonképpen nyilvánvaló az, hogy az Európai Unió polgárai vonatkozásában nem fordulhat elő diszkrimináció, hiszen közös polgársággal rendelkeznek. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az intézményi testületek, amelyek emberi jogok kérdésével foglalkoznak, illetve ezek védelmével, illetve minden ombudsman számára, amelyeket az európai hálózat köt össze, Fontos, hogy elismert, látható referencia pontjuk legyen. Az Európai Ombudsmanról van szó. Hogyha kritikus, illetve nyilvánvaló diszkrimináció esete merül fel, hatékonyabb lenne, hogyha a parlamenttel, különösen ezzel a bizottsággal összhangban léphetnének fel. Tudom, hogy tíz év telt el azóta, hogy régióm, illetve hazám eh, polgárainak szenteltem magam, és egy eh, friss, energetikus eh, szolgáltat igyekeztem nyújtani. Azt hiszem, hogy most még nagyobb aktivitásra van szükség, nagyobbak a kihívások, nagyobb a lehetőségek is arra, hogy az emberi jogokat védeni tudjuk. Ez most alapvető fontosságú, hogy egyre átfogóbb, egyre közösebb európai integráció kontextusába ágyazódjunk. Tisztelt elnök asszony, bevezető szavaimat ezzel zárnám, de azt hiszem, hogy nagyon sok fontos aspektus részleteiben is ki tudunk elemezni, és ez ki fog majd derülni az önök kérdéseiből. Egyébként, eh, tisztelt elnök asszony, most eh, azt kérném, engedjék meg, hogy anyanyelvemen folytassam. Tekintettel arra, hogy milyen fontos és kényes kérdésekről van szó, alapvető fontosságú, hogy a félreértelmezéseket el tudjuk kerülni. Éppen ezért az önök iránti tiszteletből szeretném, hogyha legpontosabban tudnám kifejezni magamat. Köszönöm szépen. Ringraziamo Vittorio Bottoli per la sua Köszönjük szépen Vittorio Bottoli bevezetőjét. Természetesen válaszolhat az anyanyelvén a kérdésekre, az az olaszul. Ezen el megnyitom a vitát, és kérem a kollégákat, hogy tegyenek föl kérdéseket. Két percet kapnak a kérdésekre, ahogy korábban ezt megbeszéltük. Az első hozzászólás Gruni képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, üdvözlöm, Bottoli úr. Nos, a kérdéseim először is, mik lesznek a prioritásai az Európai Ombudsmannak a következő időszakra? milyen javulások, javításokat fog bevezetni az ombudsmani intézményhez, és valamilyen ö, változtatást szeretne bevezetni az ombudsmani státuszban. Mit fog tenni az ombudsman annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást tudjon nyújtani a lakosságnak, úgy, ahogy ezt a szerződést meghatározza? Milyen hiányosságokat lát ön ebben az intézményben? milyen módon fogja tudni konkrétan eh, konkretizálni az ön tervét, milyen módon kíván együttműködni a petíciós szakbizottsággal, és milyen módon fog együttműködni a többi intézménnyel. Köszönöm szépen. Grazie, onorevole Gruni. Köszönöm szépen, Gruni asszony. Én először többi kollégának adom meg a szót. Bosszinára kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt jelölt úr. A kérdésem a következő lenne. Hogyan kívánja konszolidálni az Európai Ombudsman, illetve a nemzeti ombudsmanok közötti kapcsolatot? Köszönöm. Grazie, l'onorevole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 Okay, <laughs> thank you. Mm. Eh, <clears throat> Európai Uniós tagországok polgárai közül sokan érzik úgy, hogy az emberi jogoknak egy sajátos szelete, nevezetesen a nemzeti kisebbségek jogai valahogy az Európai Unió érdeklődésének a homlokterén kívül esett, valamiféle mostoha gyerekké vált. Ennek talán az az oka, hogy nem akarjuk behozni a velük járó konfliktusokat, de nagyon sokan gondoljuk úgy, hogy a konfliktusok békés megoldásának, dialógusok útján történő rendezésének nem az a jó útja, hogyha szőnyeg alá söpörjük a konfliktusokat, hanem ha az ombudsmani tisztségen keresztül is segítjük a tisztázásukat és békés elrendezésüket. Az én két egymáshoz kapcsolódó kérdésem tehát arra irányul, hogy a és egyben ezt szeretném majd a két másik tisztelt jelöltnek is címezni, hogy számíthatunk-e arra, hogy a kisebbségi jogok a maguk méltó helyére kerülnek, és foglalkozni fogunk velük aként, mint az emberi jogok sérelmének sajátos esetei, az emberi szabadság és az emberi méltóságon esett csorbáknak az esetei. Ugye ez azért is nagyon lényeges, mert sokan érzik úgy az Európai Unió tagországai közül, azt hiszem, többek között az én szülőhazámban, Magyarországon is az emberek bizonyos csalódottságot éreznek, mert úgy érzik, hogy a nemzeti kisebbségeiknek a jogsérelmeire valahogy nem fordul elég figyelem, nem táplál az Unió velük szembe elég szolidaritás na most azt gondolom hogy ez abból fakad és ebben lennék a véleményére kváncsi hogy sokszor a nemzeti politika a közös politikával szemben áll olyan esetekben is amikor pedig olyan emberi jogok és olyan értékek sérülnek amelyek a mi közös politikánknak az alapjait jelentik és ilyenkor merül fel a kettős mérce problémája tehát nagyon érdekelne hogy tervez-e ön valamilyen változtatást azon hogy világosabbá váljon hogy mi nemzeti politika és mi nem és hogy hogy az emberek, az állampolgárok ne érezhessék úgy, hogy sok esetben kettős mércével mérünk, és napokon át foglalkozunk mondjuk az olasz sajtószabadságon esett állítólagos sérelmekkel, ami nem is tudjuk, hogy úgy van-e, meg talán azért nem is volt annyira egyedülálló, ugyanakkor olyan dolgokkal meg azt mondjuk, hogy nem foglalkozunk, mert az csak nemzeti kérdés, ami állampolgároknak a, a, a tömegeit e, érinti, mint jogsérelem. Tehát a kérdésem ez volna a kisebbségi jogok méltó helyre kerülése, kívánja -e ezt valamilyen módon újra definiálni, e, törekedni arra, hogy a kettős mérce alkalmazása háttérbe szoruljon, és ennek jegyében világosabbá váljon a nemzeti politika és a közös politika egymáshoz való viszonya az emberi jogok tükrében. Köszönöm szépen! Grazie, l'onorevole Palerdelli. Köszönöm szépen, Palerdelli képviselő. Ε, να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Μπότολη ότι βρίσκεται μαζί μας. Θα σας κάνω μια πάρα πολύ σύντομη ερώτηση, κύριε Μπόκ. Köszönöm szépen. Egy nagyon rövid kérdésem lenne Bottoli úrhoz. Melyik volt a legnagyobb probléma, amivel önnek nemzeti ombudsmanként szembe kellett szállnia? Milyen módon kezelte azt a problémát? Mert szeretném tudni, hogy milyen módon fogja kezelni egy ilyen problémát európai ombudsmanként? És milyen módon fog ezeket a kérdéseket kezelni európai szinten? Thank you, Harkin képviselő. Who would like to... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is üdvözölném a ma délután ülésünkön Botoli urat. Elnézést, hogy nem voltam itt végig a prezentáció idején, de a nagy részét elkaptam. Négy kérdést szeretnék feltenni. Először is Botoli úr, az átláthatósági rendelet, az 1049-es rendelet az EU intézmények adminisztratív tevékenységére, tehát a tagállamok adminisztratív tevékenységére, illetve az uniós jogszabályok alkalmazására vonatkozik. A célunk az, hogy EU és nemzeti tagállami szinten is eh, legyenek intézkedések annak érdekében, hogy az euró szóló információhoz a polgárok hozzáférjenek. Milyen szerepet lát önmagának, hogy ez ezen szabályokban le, lefektetett elemeket alkalmazzák, és milyen intézkedéseket javasolna, hogy a polgár polgárok információhoz való hozzáférését javítsák. A második kérdésem sokkal rövidebb. Arra szeretnék rákérdezni, hogy személy szerint hogyan járulna hozzá a szolgáltatás központú megközelítés javításához az intézményekben. A harmadik kérdésemben tulajdonképpen részben válaszolt bevezetőjében az intézmények eh, célúvá válásáról van szó. Tehát saját céljukat szolgálják, nem az ügyfelek, nem a polgárok érdekeit szolgálják. Hogyan kívánja biztosítani az, hogy az EU ombudsmanja nem egy ilyen intézménye, nem egy ilyen önös intézményé válik? Végezetül, mivel ez a hivatal polgárokkal foglalkozik eh, szinte teljes időben, azt hiszem, hogy baráttá kell tenni. Különösen az, hogy hogyan válaszolják meg ezeket a kérdéseket. Ugyanis a polgárok egyszerűen nem tudják megkülönböztetni az egyes EU-s intézményeket egymástól. Úgyhogy eh, a gondolataira lennék kíváncsi ezzel kapcsolatban, és ugyan azt gondolom, hogy mi, akik ezen intézmények kellős közepén ülünk, nem mindig látjuk azt, hogy azok, akik hozzánk fordulnak segítségért, nem igazán tudják az egyik intézményt megkülönböztetni a másiktól. Köszönöm. Honorable Oken. Oken képviselő parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen és azt is köszönöm, hogy eljött hozzánk. Egy kérdésre koncentrálnék, amelyet nagyon is fontosnak tartok az ombudsman poszt szempontjából. Ez pedig a megfelelő adminisztráció és a jó gyakorlatok kérdése, és e, hisz e, ezt kell e, követnie az ombudsmannak. Most már megvan a jogi alap is, van két új cikk is, ez jelenti a jogalapot a megfelelő adminisztráció bevezetéséhez minden egyes európai intézménynél. Ön hogyan kíván bánni ezekkel az új cikkekkel, hogyha ezeket a szabályokat foganatosítatni kívánja az európai intézményeknél? Szala. Köszönöm szépen, Szállábrakosz képviselő. Köszönöm szépen eh, Botoli úrnak, hogy eljött hozzánk, ez óriási megtiszteltetés számunkra. És a következő kérdést szeretném feltenni önnek. Az a benyomásom, és sokak osztják ezt a benyomást, hogy egyre több eh, dolog változik meg Európában. A bevándorlás miatt, amiatt, hogy más kultúrákból, más vallásokból érkeznek emberek, és ők másképp tekintenek az életre. Az emberi jogi bírós, az, az, az emberi bíróság döntött egy olasz ügyről, mégpedig a kereszt kérdéséről. Ez egy olyan kérdés, amely, amelyek kapcsolatban azt mondták, hogy el kell távolítani a kereszteket az iskolákból. Egyrészt azt mondják, hogy rendben az olaszok vallását nem szabad megmutatni, másrésztről viszont szembe kell néznünk más vallásokból érkező migránsokkal is, tehát mindenképpen garanciára van szükség annak érdekében, hogy az emberi jogokat figyelembe veszik. Az Európai Ombudsman ön szerint hogyan tudná megteremteni az egyensúlyt az emberi jogok tiszteletben tartása kapcsán? És hol van a határ a az értékek ütközése között, amelyet most láthatunk. Ön szerint hol lehetne egy egyensúlyt teremteni? Abbiamo finito con gli interventi. Köszönöm szépen, akkor a kérdéseket meghallgattuk. Még előre tervezzük, megadom az időt Bottoli úrnak, és utána az első forduló után akkor adok időt a catch kérdésekre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 Nos, úgy gondolom, hogy nehéz lesz ennyire rövid időn belül megválaszolni az összes kérdést, ugyanakkor ezek a kérdések teljesen helyén valóak, egy ombudsmani tisztségre ezeket mind nagyon közelről érintik ezek a kérdések. Az első kérdés az az volt, hogy milyen javulás, javításokat szeretnénk bevezetni amennyiben mm, engem választanak meg ombudsmannak. Ezt a választ már írásban megadtam a feltett kérdésekre, a bizottsági kérdésekre. Ugyanakkor meg szeretem ismételni ezt. Úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb dolog nem az, hogy mi a legalapvetőbb célja ennek a poszt, ennek a posztnak, amiért minden országba létrehozzák, mégpedig, hogy segítsen a mm, polgároknak, amikor baj van a közigazgatással, amikor az állampolgár úgy gondolja, hogy az ő jogait sérti az adminisztráció. Nem szeretném, hogyha félreértés lenne. Ez a legalapvetőbb szerepe minden egyes ombudsmannak minden egyes országban, minden egyes térségben. De az Európai Ombudsman esetében úgy gondolom, hogy van egy másik, ugyanennyire fontos feladat, amit eddig nem kellőképpen értékelték. Az ötös cikkre utalok, az ombudsmani leírásának, amelyikben az szerepel, hogy az ombudsman együtt működhet a kollégáival és azokkal az intézményekkel, amelyek emberi jogokkal foglalkoznak. Nos, ez az együttműködés számomra nagyon fontos, és ezért ezt ki kell hangsúlyozni proaktív feladat, proaktív módon kell ezt a kérdést kezelni, további ombudsmanokkal és további intézményekkel proaktívan szeretnék együttműködni. Ahogy a bevezetőben kihangsúlyoztam, vannak olyan térségek, olyan országokban, az Európai Unióban, ahol felszámolták egy törvény által ezt az intézményt. Más ombudsmanok, akik kilettek lettek nevezve, és évtizedeken keresztül maradtak a, a saját eh, beosztásukban, azokat nem választják meg újra. Megmaradtak törvény szerint is, de nem választják meg újra őket. Nos, az ombudsmannak az Európai Unióban alig kapnak finanszírozást nagyon sok helyen, és emiatt teljesen ellehetetlenül a feladatok, és egyszerűen csak egy névjegy van egy, a, a, egy ajtón, és más egyebet nem tud tenni az ombudsman. Miért mondom azt, hogy az együttműködést kell megerősíteni? Mivel hogy az ombudsman az összes ombudsman által létrehozott hálózatnak a részese ezekkel találkozik, ezekkel, ezeknek ír, ezekkel tartja kapcsolatot és információt cserél. Mindenki tisztában van ezekkel a helyzetekkel, és az Európai Ombudsman is tisztában kell, hogy legyen ezzel a helyzettel. Nos, ahol az ombudsman azt látja, hogy nyilvánvaló jogsértés történik, és ezért nem csak jogi védelem, hanem nem jogi védelem is szükséges. A, Ebben az esetben nem szabad, hogy különbség legyen államok között és régiók között. És manapság sajnos a helyzet az, hogy vannak különbségek. Nos, mit kell tenni az Európai Ombudsmannak? az, hogy együttműködésben a parlamentben, és ezen belül is különösképpen az petíciós bizottsággal kell együttműködni, ezekre az esetekre rá kell mutatni, és nem kérünk semmi különösebb beavatkozás, nem akarunk új törvényeket, hanem a saját tekintéje alapján, mivel hogy a parlament megerősítette a tisztségében és a petíciós bizottság támogatásával hallhassa a hangját. Annak érdekében, hogy egész Európa hogy rámutasson arra, hogy egész Európa érzékeny az adott problémára. Kisebbségek jogaira térnék rá. Az egyik legalapvetőbb feladata az ombudsmannak, bármely szinten is legyen, az, hogy ne csak általános és absztrakt módon védje a jogokat, hanem azokat a jogokat védje, amelyeket Bobbio filozófus az úgynevezett második generációs jogokat védje. Azaz az nők, a gyermekek, az idősebbek, a, hajléktalanok és a bevándorlók jogait védje elsősorban. Mert ezek a leggyengébb kategóriák. Ők azok, akiknek legnagyobb védelemre van szükségük. Egyértelmű tehát, hogy az ombudsmannak különös érzékenységgel kell eljárni abban, hogy az ilyen személyeknek a jogait szem előtt tartsa. És ezért ami a kisebbségek jogait illeti, önök tudják, hogy vannak olyan államok, ahol már megvan a kisebbségi ombudsman, aki ezzel kell a feladatokkal foglalkozik. De, mint mondottam, minden egyes ombudsmannak a feladata, hogy a gyengébbek gyengébbeknek a jogait védje. Mi volt a legnagyobb probléma, amivel szembesült az ombudsman a tíz éves gyakorlatom alatt Veneto tartományban, országos kompetenciával Olaszországban, amiben, ahol dolgoztam én, Olaszországban, hangsúlyozom, nem létezik nemzeti ombudsman. Várjuk körülbelül 50 éve arra, hogy legyen egy ilyen, de a különböző térségekben vannak ombudsmanok, akiknek nemzeti kompetenciájuk van. Melyik volt a legsúlyosabb probléma, amivel szembesültem az utóbbi években? Az elszigeteltség. Veneto tartományban, amely tartomány nagyon jelentős hátteret biztosított nekem, hogy jól el tudjam látni a feladatomat, nyolcát ügyel foglalkoztam, amikor elkezdtem ezt az első évenben, 2001-ben, 11 ezer volt tavaly, és mindez azért, mert a kommunikációt helyeztem előtérben, ugyanis észrevettem azt, hogy a tartományban senki nem tudott semmit, arról, hogy az ombudsmannak mi a feladata, és nagyon sokan azt se tudták, hogy egyáltalán van ombudsman. Tehát először is az ombudsmannak feladata az, hogy az emberi jogok kultúráját előmozdítsa, és aztán ezeket védje. És ezt akadémiai szinten lehet találkozókon keresztül, kapcsolatokon keresztül, amelyeket felvetsz a különböző intézményekkel. De főleg feladata az, hogy a lakosságnak elmondja, hogy létezik egy ilyen intézmény, hogy létezik egy ilyen jogkör, amelynek az a feladata, hogy védje azon állampolgárokat, akik úgy gondolják, hogy a közigazgatás valamilyen módon megsértette a jogait elszigeteltség. Ezt mondtam azért, mert Veneto tartományban nem létezik petíciós bizottság, ott az ombudsman egyedül dolgozik. A, mikor az ember magányosan dolgozik, akkor van egy áttekinthetősége, és vannak előnyei is ennek a helyzetnek. Ugyanakkor sokkal fontosabb lenne minden ombudsman számára, hogyha lennének támpontjai. Például, mint ahogy az Európai Unióban, a petíciós szakbizottság. Ami az én tevékenységemet illeti, évről évre létre kellett hoznom egy saját petíciós bizottságszerű intézményt, amelyet a tartománybeli képviselők alkották, azok, akik nagyobb érzékenységgel foglalkoztak emberi jogokkal és jogvédelemmel, tehát egy kis bizottságot hoztam létre, és általuk nem csak, hogy kevésbé egyedül éreztem magam, hanem ők segítettek nekem abban, hogy ott is megjelenjek, ahol esetleg egyedül nem tudtam volna megjelenni, hallatni a hangomat. Az információkhoz való hozzáférés kérdés és felvetődött, és milyen módon lehetne ezen a helyzeten javítani. Nos, az iratokhoz való hozzáférés az egy alapvető törvény minden egyes államban, minden egyes régióban. És ez a legfontosabb, ebből indul ki a jogvédelem. És mindezt az, eh, fontos az Európai Unióban és a tagállamokban. Az iratokba való beltekintés nagyon fontos annak érdekében, hogy a lakosság valóban jogbiztonságban legyen. Én elégedett vagyok az Európai Unió jelenlegi törvényével ezen a területen mert mint ahogy önök tudják, az ombudsman, az európai ombudsman bet áttekinthet bármilyen iratba, és ez egy természetes dolog, természetesen nem élhet vissza ezzel a jogával, eh, bizalmasan kell, hogy kezelje ezeket az iratokat, ugyanakkor hozzáférhet, betekintést nyert. Tehát ebből a szempontból mm, az állampolgárok nak tudniuk kell, hogy nincsen az ombudsmannak semmilyen korlátja. Nálunk is, az én tartományomban, az ombudsman betekinthet, nem is nem közölheti a tartalmát, még az érintett felekkel sem, ugyanakkor betekintést nyerhet, és ez alapján eljárhat. Természetesen oda kell figyelni annak érdekében, hogy senki ne próbálja korlátozni az ombudsmannak ezt a jogát, hogy betekinthessen az iratokba. Ami az intézmények kérdését illeti. Azon intézmények, amelyek önállókká válnak, illetve öncélúakká válnak. Azt hiszem, hogy ez volt a kérdés lényege. Mi mindannyian és minden alkotmány az Európai Unióban a személyeket helyezik az alkotmány középpontjában a személyek azok, akik jogokkal rendelkeznek, és ők azok, akik szuverének. Az politikai intézmények, az közigazgatási intézmények, azok mind csak kiszolgálják az egyén jogait. De hogyha az az intézmény, amelynek feladata az, hogy kiszolgálja a az állampolgárt elfelejti, hogy ez kötelességes feladata, és öncélúan saját magát helyezi előtérbe és szuverénnek, és a lakka az állampolgárt eszköznek tekinti a saját céljaihoz, ilyenkor bármi megtörténhet. Azok a jogok is, amelyek mindenhol elismertek minden egyes alkotmányban, ezek aztán felborulnak, mert a politikus, az adminisztrál, a közigazgatásban dolgozó elfelejtette a fő feladatát, és csak úgy tekint az állampolgárokra, mint választók, akik megválasztják őt, akik felemelik őt az adott intézmény élére alapvető, hogy erre odafigyeljünk. Sajnálatos módon vannak olyan példák, amelyek arra mutatnak rá, hogy az Európai Unióban is jelentkezik ez a probléma. Mert amikor egy olasz tartományban 20 éves ombudsmani, miután 20 éve volt egy ombudsmani poszt, és egy 20 perces vita után felszámolták ezt a e, tisztséget, és ezáltal az adott tartománynak minden egyes állampolgára diszkriminációt szenved el a többi olyan tartományban lakó állampolgárral szemben, ahol van ombudsman, azt vetem fel magam, hogy azok a politikusok, akik megszavazták ezt a törvényt, azok valószínűleg elfelejtették, hogy mi a feladatuk, és miért dolgoznak. Ez egy alapvető kérdés. Mi az állampolgárokat kiszolgáljuk. A jogokat nem csak el kell ismerni, hanem azokat meg kell védeni. A védelem csak két módon történhet minden orsz, civilizált országban. A jogi módszerekkel, vagy az ombudsman tevékenysége által. Jelenleg a válság időszakában hány olyan állampolgár van, és ezt a kérdést feltettem a saját tartományomban, de feltettem Európára vonatkozóan is. Hány állampolgár van, aki valóban fel tud vállalni egy, egy pert, annak a gazdasági kihatásait, és tudnunk kell, hogy ezek az eljárások nagyon lassúak. Ugyanakkor az ombudsman tevékenysége teljesen ingyenes és gyors, azonnali, ugyanis nem köti őt semmilyen eljárásbeli formasság. És ezért mondják azt, hogy az ombudsmani poszt egy közvetítői feladat baráti kapcsolatot tart fent az adminisztrációval azért, hogy baráti módon oldja meg a problémákat. Amikor ezeket a problémákat nem sikerül megoldani, akkor is, amikor nyilvánvaló, hogy az állampolgárnak van igaza, akkor az ombudsman már saját eh, már erélyesebben léphet fel a saját igazságának a tudatában. Végül úgy gondolom, hogy nagyon fontos kihangsúlyozni egy olyan dolgot, amit már elmondtam, de megismétlem, a kommunikáció rendkívül fontos. Az Európai Ombudsmannak úgy kell eljárnia, hogy az európai állampolgárok, mindenki, nem csak az intézmények, nem csak a nem csak a szervezetek, hanem a minden egyes állampolgár tudjon arról, hogy létezik ez az intézmény, az ombudsman, akinek a feladata az, hogy az állampolgárok jogait védje. Ezt az intézményt jelenleg kevesen ismerik. Kevesen ismerik az európai országban, az európai régiókban. Nagyon kevesen ismerik a falvakban, vagy a kisországokban. Európában nehéz, nehéz mindenkivel tudatni, ugyanis messze van, messze van a városoktól, az állampolgároktól. És ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az Európai Ombudsman e, ismert legyen minden szinten. Én hoztam, és remélem nem vádolnak majd korrupcióval, ugyanakkor annyira elégedett vagyok, hogy meg szeretem ajándékozni a petíciós bizottság elnökét egy munkával, amit kiadott az én irodám. Ez egy rajzos könyv, ahol illusztrációkkal próbáljuk megmagyarázni a feladatunkat. 30 oldalról van szó, 15 perc alatt egy általános iskolás, felső tagozatos általános iskolás mindent megtudhat arról, hogy melyek az alapvető jogak. Például a lakhatáshoz való jog, a munkához való jog, van egy rajz arról, hogy valaki kórházba kerül, az egészséghez való jog, az iskolához való jog, néhány rajzban az első ombudsman a történelemben, a modern civilizációban, Rómában. Róma egy városállam volt, és abból alakult ki a republika. A nép visszatért Rómában annak idején, de csak akkor, amikor kiharcolta magának a, a saját ombudsmanját. Ez a néptribűn volt annak idején a rómaiak körében. És ez nagyon fontos, hogy mindenki tudjon arról, hogy létezik az ombudsman, létezik ez a feladat, létezik ez a tisztség, és elnézést kérek, hogyha kihagynék eh, eh, kihagytam volna valamilyen kérdést, de tudja, amikor az ember így beszél kötetlenül, akkor, akkor ö, talán kihagy bizonyos dolgokat, de remélem, hogy a válaszom teljes volt, és mindenki elegedett. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmüket, és üdvözlöm Önöket. Köszönöm szépen, Bottoli úr. Kecsdeáj eljárás következik. Gomez képviselő jelentkezett, parancsoljon. Um, Köszönöm szépen, Botoli úr. részben már válaszoltak kérdésemre, de ha megengedi, kicsit kifejteném. A tevékenységének eh, promóciója, a diákok bevonása a munkájába nagyon nagy benyomást tett rám a Venetói régióban. De ebben a ebben a hivatalban, az Európai Ombudsmani Hivatalban egy kicsit más rendszerben fog dolgozni. Milyen módszerekkel fogja növelni az emberek tudatosságát a jogi, joga, jogaikkal kapcsolatban, illetve el, ezzel a hivatallal kapcsolatban? Köszönöm, Keller képviselő. Thank you. Um, I would... Köszönöm szépen. Szeretnék feltenni egy eh, kérdést hiszen beszélt arról, hogy hogyan látja a szerepét a nemzeti ombudsmanokkal, az állampolgárokkal kapcsolatban. Szeretném tudni, hogy hogyan látja az ön szerepét, az ombudsman szerepét más európai ügynökségekkel kapcsolatban, az Európai Befektetési Bankkal, az Európollal kapcsolatban, hiszen ők is foglalkoznak az állampolgárokkal. Hogyan látja ön az ombudsman szerepét ezen ügynökségekkel kapcsolatban? Ilyen képviselő. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Botoli úrnak, hogy eljött ide hozzánk ma. Elnézést kell kérnem, mert a bevezetőjét nem tudtam meghallgatni, és csatlakoznék az előttem szólóhoz, hiszen most a Petíciós Bizottság vagyunk, az ombudsmanról beszélünk, ezek olyan intézmények, amelyek Európát képviselek, hogyha az európaiaknak jól megy, akkor kevés panaszt kapunk, de hogyha rosszul megy, akkor sok panaszt kapunk, tehát nagyon fontos intézmények vagyunk ilyen szempontból, tehát mindenképpen fontos az, hogy megértsük az európai állampolgárokat. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan képzeli el az ombudsman, illetve a petíciós szakbozottság közötti együttműködést, hogyan lehetne itt a átfedéseket elkerülni, hogyan lehetne hatékonyabban fellépni. A következő kérdésem pedig eh, ahhoz eh, kötődik, hogy a petíciókban azt szeretjük, hogy az embereknek eh, segíthetünk, tehát nem kapunk ezért köszönetet, csak egy belső megelégedettséget érzünk. Tehát néha azt érezzük, hogy szeretnénk segíteni, de aztán azt látjuk, hogy hiányosságok vannak a rendeletekben, irányelvekben. gondolja, hogy az ombudsmannak itt figyelmeztetnie kellene a parlamentet, hogy vannak még hiányosságok a jogalkotásban. Úgy gondolom, hogy így lehetne jobban tenni Európát. Köszönöm szépen. Eh, forse per una precisazione solo perché ha già intervenuto. Hát talán egy pontosításra kért szót Szalavárkasz képviselő. Επειδή δεν μου απαντήθηκε το ερώτημά μου σχετικά nem igazán kaptam választ a kérdésemre a határokkal kapcsolatban, tehát mennyire lehet elmenni az emberi jogok kapcsán? És mi lehetne uh, itt a hatékonysága az ombudsmannak, itt, és nem egy romantikus leírásra gondolok most. Tehát ezekre a kérdésekre szerettem volna választ kapni Botolini úrtól. Tehát ő mit gondol, hogy hogyan tudja az ombudsman megölt, megőrizni az egyensúlyt a különböző emberi jogok között? Milyen messzire lehet elmenni, anélkül, hogy a különböző értékek egymásba ütköznének, azok, az, azok a normák egymásba ütköznének, amelyek a társadalmainkban léteznek. Úgy gondolom, hogy ezt a gyakorlatban is meg kell valósítani, és az ombudsmannak egy tényleges szolgálattá kell válnia meg kell oldania az emberi jogi kérdéseket, gyorsnak és hatékonynak kell lennie, és pragmatikusnak is kell lennie az ombudsmannak. Ez lenne a kérdésem, hogy ezt ön hogy képzeli el? Mit tesz akkor, hogyha a különböző dolgok egymásba ütköznek? Úgy gondolom, ez nagyon fontos az európai dimenzió szempontjából. L'onorevole Bossinaro ügyrendi kérdésben. Just to avoid any mistake. Elnök asszony, csak hogy a félértéseket elkerüljük, ugyanis a Peti Szakbizottság, illetve az Ombudsman sem télapó, csak az Európai Ombudsman eh, jogkörében járhat el, ennyi. Tehát ezekben a jogkörökben járhat el. Egyébként beszélhetünk az emberi jogokról, beszélhetünk a kisebbségek jogairól, ha jól tudom, az Európai Ombudsmannak itt nincsen jogköre, de kérem figyeljenek arra oda, hogy jól meghatározott jogkörökkel rendelkezik ez a hivatal, és csak ezekre az ombudsmani jogkörökre lenne szabad hivatkoznunk. igen, Bassinero képviselő, valóban így van, ugyanis eh, különböző politikai nyilatkozatokkal is járna ez, és ezek nem az ombudsman hatáskörébe tartoznak. Én csak arra kérem Bottoli úrat a válaszoknál, mivel hogy most átadom neki a szót 7 percre, hogy pontosan válaszoljon, konkrétan válaszoljon arra, hogy milyen kapcsolatot szeretne kiépíteni a petíciós szakbizottsággal, milyen mechanizmusokat szeretne bevezetni annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjon dolgozni. Az Európai Ombudsman a petíciós szakbizottsággal, amelyek a leginkább foglalkoznak az emberi, eh, az, az állampolgárok jogaival. Parancsoljon! Grazie. Köszönöm szépen. Nos, kommunikáció, információ, ezekről már beszéltem. A, az ügyek akkor szaporodnak meg, amikor az emberek tudnak arról, hogy létezik ez az intézmény és melyik azok az eszközök, amelyek alapján el tudunk jutni az emberekhez, különbözőek lehetnek. Például nagyon hatékony volt egy televíziós reklám úgy szinten a rajzfigurákkal nagyon hatékony volt. Nagyon hatékonyak voltak különböző televíziós adások, amikor is az ombudsman egy műsorban fellépett, és tele, telefonos kérdések is voltak az állampolgárok részéről. Észrevettük az, hogy minden egyes adás nap után az ügyek száma rendkívül módon megnőtt. Az iskolákon keresztül például olyan szórólapokat kiadni, amelyeket eljuttatjuk az iskolákhoz. Konferenciákon keresztül szakmabeliek, tehát például ügyvédek és különböző egyéb elismert szakemberi konferenciákon való részvétel során, de főleg ami a legfontosabb az az odaadó munka. Az ombudsmannak nem szabad kizárólag a saját feladatát ellátnia, hanem egyfajta reklámtevékenységet is kell folyamatosan ö, tennie. A, az ombudsmani kapcsolatok, jelentések, mindig is az ombudsmannak az a feladata, hogy együttműködjön egyéb intézményekkel. Minél inkább jó kapcsolatokat tud ápolni különböző intézményekkel, annál rugalmasabbak, annál hajlandóbbak lesznek ezek az intézmények együttműködni az ombudsmannal. Nem szabad, hogy az ombudsman azt gondolja, hogy ő eh, ellenfele ezeknek az intézményeknek. Nem, együttműködik velük az ügyészségekkel és az egyéb intézményekkel, amikor egy nyilvánvaló jogsértés történik, és az adott közigazgatási egység nem ismeri el, hogy ilyen jogsértést követett el, akkor persze, akkor már egy másik helyzet előtt állunk, és ilyenkor az ombudsman keményen felléphet. De az előtte való fázisban még együttműködésről van szó. Milyen kapcsolatot építsen fel az ombudsman a petíciós szakbizottsággal. Ezt már elmondtam korábban, amikor arra utaltam, hogy magányos voltam a saját tartományomban. Azért voltam magányosban, mert nem volt mögöttem egy petíciós bizottság. Az ombudsman, és elnézik el nekem azt, hogy ezt a szót használom, kihasználhatja ezt a szakbizottságot, a szakbizottságban lévő erőt és a szakbizottságban lévő tapasztalatot. Óriási, fontos szerepet játszanak, játszik a szakbizottság jogalkotás szempontjából. Nos, az ombudsman ezekkel élhet, különböző párbeszéd formájában együtt működhet, ugyanis az ombudsman intézmény egy monokratikus intézmény, de szüksége van együttműködésre, sokkal nagyobb hatékonysággal tud dolgozni, hogyha támogatják őt olyan fontos intézmények, mint például a, a, petíciós bizottság, és rajta keresztül a parlament. Nagyon fontos tehát az együttműködés a petíciós szakbizottsággal. Aztán az utolsó hozzászólásban felfedeztem egy kritikát, mégpedig, hogy az ombudsmannak nem szabadna politikai kérdésekkel foglalkozni, és emberi jogi kérdésekkel, hanem olyan feladatokkal kell foglalkozni, amelyek le vannak fettegve papíron. De nem tekinthet el az ombudsman attól a fő feladattól, amelyik előtte van, mégpedig az emberi jogok kérdéséről. Hogyan tehetné azt az ombudsman, hogy másfelé néz, amikor látja, hogy emberi jogokat sértettek, amikor oda jön hozzám az állampolgár, és személyesen elmondja nekem azt, hogy én ilyen meg ilyen sérelmet szenvedtem el az adott közigazgatási hivataltól, és mindent megteszek azért, hogy megoldjuk ezt az egyedi esetet. Hogyan tudnék eltekinteni attól, hogy ezt az egyedi, egyéni kérdést ne tágabb értelemben kezeljem, azért, hogy másokat is megvédjem, azt az egész kategóriát megvédjem. Ezek olyanok, mint egy fának a gyökerei, egy fának a gyökerei. A gyökerek azok a jogi, az emberi jogok, és csak a gyökereken keresztül támaszkodhat meg ez a fa. És az ágak azok a az ombudsmanok, és az ombudsmanok nem tudják, nem tudnak figyelmen kívül hagyni, hogy mi történik a gyökerek szintjén, mert hogyha eltekintettől, akkor tulajdonképpen nem fogja tudni jól végezni a feladatát. Van egy hálózat, a hálózaton belül minden ombudsman megkapja az értésítést attól, arról, hogy van egy ilyen fajta jogsértés. Nos, nagyon fontos tehát, hogy az ombudsman, az európai ombudsman együttműködjön minden ombudsmannal. Nem politikai feladatot végez az ombudsman, ezt kihangsúlyoznám. Természetesen nem de rámutat arra, hogy bizonyos térségekben, bizonyos országban vannak kritikus pillanatok, kritikus momentumok, és válaszolok az asszonynak, hogy a petíciós bizottság jelentéseiben mindig meg kell, hogy legyen a megfelelő konzultáció az ombudsmannal kötelező jellegű és kötelező jellegű legyen a ombudsmannak a véleményét figyelembe venni. Az európai ombudsmannak a véleményét ki kellene kérnie a petíciós bizottságnak. Miért mondom ezt? Mert az én országomon például az egyik tartományban eh, megszüntették az ombudsman intézményt, ekkor a, egy másik tartományban, egy másik ombudsman felszólalt. Nos, ez történt ott mi nálunk, és szeretném, hogyha megértsék önök is, hogy ebben az esetben is mindenki arról gondolkozott, hogy milyen módon tudjuk ezt a problémát megoldani annak érdekében, hogy minden egyes olasz állampolgárnál legyen egy ombudsman. Ez emberi, alapvető jogi kérdés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Battali úr. Nos, folytassuk a munkát, miközben Battali úr elhagy minket. Közben megkérnem Diamandúroz úrat, hogy fáradjon ide. És akkor következik a második meghallgatás. Parancsoljanak!